indítványt kaptunk a vita lezárására, délután fogunk szavazni, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely nem más, mint a Djibouti helyzet. Megadom a szót az egyik szerzőnek, másfél percben Rivázi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami Djiboutiban történik most már évek óta nagyon aggasztó, és a legfrissebb események alapján, hogy most már negyedszer írják át az alkotmányt az elnök újraválasztása érdekében, az, el, az ellenzéket elnyomják, szörnyű szegénység van, nők elleni erőszak, semmiféle emberi jog nem érvényesül. Ezek után nem mondhatjuk, hogy Djibouti demokrácia, még ha tartanak is választásokat. A választások annyira manipuláltak voltak, Geli elnököt úgy választották újra, hogy az európai megfigyelők erről nem tudtak semmi jót mondani, és független választási bizottság felállítását javasolták, ami persze nem történt meg. Djibouti földrajzi helyzete stratégiai helyzetővé teszi az országot. Ez évek óta ö, ö, világos, ö, sok külföldi támaszpont van az országban. A politikai helyzet azonban folyamatosan romlik, és az a németek, japánok, az amerikaiak, mivel támaszpontjaik vannak ott, szemet hújnak e fölött. Mert katonai szempontból fontos számukra ez a kis ország, már pedig ez cinikusság és álszentség. Koráó úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Djibouti kiváló példa arra, hogy mennyire gyenge az Európai Unió fejlesztési politikája, és mennyire nem vagyunk képesek az emberi jogokat betartatni. A főképviselő asszonytól azt kérem, hogy gyakoroljon nyomást, és próbáljon megelőzőleg fellépni. Elhangzott, igaz, hogy Djibouti katonai szempontból nagyon fontos, sok katonai befektetés történt itt, tízezer katonát küldött Kína is nemrégiben az országba, és sok európai katona is állomásozik Djibouti-ban, miközben ott tartunk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot kell arra kérnünk, hogy felügyelje az országot, mert annyira elterjedtek, vál, elterjedté váltak az emberi jogsértések. Köszönöm szépen! Tenak úrnak adok egy percben szó. Tisztelt elnök asszony, Szomália próbálja a saját dzsihád felkelését letörni, és Eritreában is barbár rezsim uralkodik. Sajnos most Djibouti is csatlakozott a, ezekhez az országokhoz. Gell elnök negyedszer választatta újra magát. Nagyon ö, nem valószínű, hogy ez a 85%-os támogatottság nyomás nélkül ö, alakult ki. Ö, a rendőrség lő a civilekre. Uli Dzsugórában például 32 embert ö, öltek meg a kormányszervek. Ez és mutatja, hogy milyennek itt az emberi jogok. Általában véve a civilek, az emberi jogi aktivisták, újságírók ellen folyamatos üldöztetés fogalmazódik meg. Sokkal több nyomást kéne gyakorolnunk Djiboutira. 2015-ben elvileg elkezdődött volna egy ilyen folyamat, de nem lett belőle semmi. Köszönöm. Páncéri úrnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Afrikában nagyon sok politikai rezsim olyan, hogy áldemokratikus módon, törzsi és családi szálak mozgósítása révén áll föl és marad meg. Sajnos Djibouti sem kivétel, a lakosságnak nem sok köze van a politikusok személyéhez, megválasztásához. Sokan nem is mennek el ezért szavazni. szomáli és jemeni menekültek is élnek Djibutiban, és nagyon aggódunk amiatt, hogy most már nem csak az ő jogaik sérülnek, meg a nők jogai, hanem lassan mindenkinek a jogai. Gele elnök teljes körűen ö, elnyomja a szólásszabadságot az EU-nak sürgősen lépni kell. Verzsi asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok diplomata beszámolója szerint, mivel ott sok és egyre több katonai támaszpont van, elvileg Djibouti stabil ország. A valóság azonban ennek ellentmond, mert nincs gazdasági fejlődés, nyomorban él a nép, és most már a jogaitól is megfosztják. Ez az állásfoglalás önmagában is egy forradalom, hogy végre Európa ezt kimondja, és nem vagyunk cinkosok többé. Egyre nagyobb az elnyomás, és a 2015. december 22-i események is rámutattak arra, hogy aki bárki kritikát gyakorol, annak annyi. Az áprilisi választások a 80-85%-os támogatottság láttán láthatóan manipuláltak voltak, és még hogyha az Afrikai Unió gyakorol is némi kritikát, gyakorlatilag nem tesz semmit. A zsibuti nők helyzetére külön rá szeretném irányítani a figyelmet, akik közül néhányan bátran szembe mennek a rezsimmel és megfogalmazzák jogaikat. Követeljük, hogy a független nemzetközi szervezet vizsgálja ki ezeket a jogsértéseket, és a zsibuti népnek adja vissza jogait. Gábriel asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió Djibutival folytatott partnersége fontos, nem csak Afrika szarva és biztonságpolitikai szempontok és a, a tengeri biztonság szempontjából, hanem egyéb okokból is. Ugyanakkor látható, hogy destabilizálódik a rendszer. Alá szeretném húzni, hogy az Európai Uniónak nyomást kell gyakorolnia a Djibouti hatóságokra, hogy az emberi jogok minimumát garantálják. Volt is már erre vonatkozó program. És valahogy be kell teremteni a választott testületek hitelességét. Gyakorlatilag mesterségesek ezek a szervezetek, a nők jogai pedig még a szomszédos országok képbaninál is rosszabb djibouti tényszerű tényfeltárás lenne szükség, hogy az eddig csak vádaskodás formájában megfogalmazódó kritikák jogi útra terelhetők legyenek. Köszönöm mindenkinek a konstruktív együttműködést az állásfoglalás megírásában. Thank you. Our next speaker... Köszönjük. Nárt úr lenne következő hozzászólónk, akit viszont nem látok az ülésteremben. A frakció hozzászólói következnek elsőként Posztpiső úr. Köszönöm elnök asszony. Ezt az állásfoglalást, amelyet a az áprilisi választások után e, készítettünk, csak üdvözölni tudom, negyedjére nyerte meg a választásokat Ismail Omar Gelek elnök úr, aki szerintem egy személyben felelős a rettenetes helyzetért, amely a Djibouti-ban kialakult. Nagyon fontos, hogy ebben az elsoglásban felszólítsuk az országot arra, hogy ellenőrizik a választási eredményt. 87%-át leadott szavazatoknak ő nyerte, már a szavazat számlálás előtt ünnepelte a győzelmét, valami nagyon gyanús ezzel kapcsolatban. Független nemzetközi szervezeteknek kell megvizsgálni a választások tisztességességét. Ehm, Egy apró, kicsi ország ez, ahol nagyon mély szegénységben él a lakosság többsége, a nők helyzete eh, elképesztő, az emancipációnak semmi reménye, ezért az állásfoglalás teljes messzélességgel támogatom. Nárt úr közben megérkezett, nem tudom, szeretném most hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a parlament általában retorikai jellegű megszólalásokra képes a világ számtalan helyén lévő emberek sértettséggel kapcsolatban. djibouti ez a magatartás szokásosnak számít. Jól lehet az európai katonai erők jelen vannak ebben az országban, és az a amelyet fizetnek a jelenlétért, erősítik ezt a rendszert a helyi költségvetésben hozzájárulnak. Ezért abszolút fontos, hogy a, a, a, a fellegzős szavakon kívül, a nemes szavakon kívül egyértelmű jelzést adjunk a nem demokratikus hipoti kormánynak, hogy ez így nem mehet tovább. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Aréna asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Csak a nőkről beszélnék, azokról a nőkről, akikkel volt alkalmam találkozni, akik az erőszak áldozatául estek. Olyan erőszak, amelyet a Djibouti katonák követtek el nem kérnek mást, mint hogy jogaikat ne tagadják meg az igazságszolgáltatáshoz való jogukat. Ugyanakkor a Djibouti Afrika ezen régióban, ahogy azt kollégáink mondta, fontos partnerünk, az nem megy, hogy a nőkkel vagy másokkal szemben elköltött ilyen erőszakos cselekményeket büntetlenül bárki megúszza. A szólásszabadság, a méltóság joga és egész egyszerűen az életjoga az, amit megtalálhatnak ezektől a nőktől. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Köszönjük, Kelly úr, a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálatos módon újra és újra ugyanazt a szomorú történetet halljuk. Ami dzsibutiban történik, azt már számos országban láttuk világszerte. Valaki hatalomra kerül elnökként, megízlelik a hatalom, eh, hatalom ízét, megváltoztatják az alkotmányt, a törvényeket, magukhoz ragadják a, a hadsereg vezetését, és annak érdekében, hogy hatalmat megtartsák. Elnyomják a, a kisebbségi csoportokat, a nőket, e, és a, természetesen befogják az ellenzék száját is, ha kell erőszakkal, és ez folyik e, Djibouti-ban is. E, Ismail Omar 99 óta birtokolja a hatalmat érdekes módszerekkel. 105 millió euróval támogatjuk segély formájában ezt az országot. Ezt újra kell gondolnunk, felül kell vizsgálnunk ezt, véget kell vetni ennek. Egészen addig nem szabad több pénzt folyósítanunk, amíg nem látjuk azt, hogy tiszta választásokat folytatnak le az országban. Köszönöm. Weidenholzer úr. Ez a válságos sújtotta régia, régió folyamatosan az európai biztonságot is veszélyezteti, hiszen Djiboutiból is menekültek érkeznek Európába. Ugyan Djibouti kis ország, de stabilitási biztonságpolitikai szempontból példaértékű is lehetne. Támogatjuk az országot stratégiai okokból, de ma is elhangzott, hogy az emberi jogok helyzete most már tűrhetetlen, a választások manipuláltak, sajtószabadság nincs, és ezeket szóvá kell tenni. És az ország fejlődése kapcsán nem csak meg kell fogalmazni ezeket a bajokat, hanem le kell vonni a következtéteseket is. Köszönöm szépen. Akárcsak a korábbi, az előző esetben, Gambia esetében, most Djibuti-ról beszélve is el kell mondanom, hogy az emberi jogsértésekkel szemben fel kell lépnünk. Itt azonban ezt ki kell egészhetnünk azzal, hogy a jelenlegi elnöke Djibouti-nak, gyakorlatilag nem volt más dolga, mint az előző húsz éven keresztül uralkodó ö, ö, elnök módszereit tovább vigye. Nekünk az Európai Uniónak nem az a dolgunk, hogy ezt a hagyományt támogassuk. Egyetértek azzal, amit Kelly úr elmondott, akár csak Gambia esetében, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen fejlesztési támogatásokat nyújtunk ennek az országnak. Úgy gondolom, hogy az a, az a 105 milliós összeg az elég nagy összeg, ha ez az ország nem tudja teljesíteni az emberi jogokkal kapcsolatos minimum követelményeket, és a, a szegénység elleni küzdelmet csak a saját zsebük tömésére használják, akkor át kéne értékelnünk, hogy hogy támogatjuk őket. Köszönöm, hogy az elnök Máriász úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Djibouti kis népességű ország, kis területű ország, és nincsen semmilyen saját forrása. Ezzel együtt nagyon fontos stratégiai szempontból. Nagyon nagy a munkanélküliség, nagyon sok menekült érkezett Djiboutiba más országokból. Az ellenzék régóta elnyomás alatt él, olyan szinten, hogy nagyon sokan életüket vesztették. Kétséges, hogy a választások tiszták voltak-e, ezt követően zavargásokra kerül sor, és gyanús halálesetek tömegei fordultak elő, embereket kínoztak meg, a nők különböző erőszak, események, cselekmények áldozatai voltak. Djibouti ezzel együtt szerződéses kapcsolatokkal bír Európával, ezért tudunk mit tenni. Elnök, köszönöm, Kasztád úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Djibouti, aprócska állam, Göle elnök azonban diktatúrát valósít meg, amely az erőszakra, korrupcióra és a nepotizmusra a rokonok előnyben részesítésére, valamint mindenféle erőszakos cselekményekre alapul több olyan országok, Franciaország, Kína, látja ennek az országnak a stratégiai jelentőségét, és ezért katonai álláspontokat, támaszpontokat tartanak itt fenn Szomália és Jemen közelében. Nem szabad, hogy elfelett szemet hunyunk. Ez az állásfoglalás ez egy fontos első lépés, azonban úgy gondoljuk, hogy a Nemzetközi Bűnügyi Bíróságnak lépnie kell az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban a kotonai megállapodás megfelelő cikkeit ugyancsak érvényre kell jutatni, hiszen azok a támogatások, amelyeket az országnak nyújtunk, csak a rezsimnek segítenek abban, hogy saját népét elnyomja. Nem hallgathatunk erről tovább. Elnök, köszönöm Bunánónak adom el a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm Elnök asszony, úgy tűnik, hogy már megint nem közelítjük meg a probléma lényegét. Nagyon sok országban van diktatúra. Kérdés például, hogy Líbiában mikor volt jobb a helyzet, Gaddafi előtt vagy után. Nekünk is van pénzünk, Kínának is van pénze, Japánnak is van pénze, minden ország ki fogja használni ezt a lehetőséget. Mi ennek az eredménye? Az, hogy minden megy tovább a régi kerékvágásban. Beszéltünk az arab tavaszról, de hát ez egy nettó katasztrófa volt. A demokrácia nem működik ebben a térségben. Elnök, ezzel lezárjuk a spontán felszólalások helyzékét, kivéve valaki még van, de látom nincs. Van mégiscsak? Persze, felszólalhat, hogy ne. Parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ezzel a szavazással szeretnék kifejezni aggódásunkat azok biztossága fölött, akik az éhezés és a háború elő menekülnek, Djibouti-ba, amely az arab félszigeten, Észak-Afrikában helyezkedik el. Fontos, hogy a Djibouti kormány biztosítsa azoknak a biztonságát, akik menekültként érkeznek oda, és állítsa igazságszolgáltatás elé az embercsempészeket, akik emberek ezreinek haláláért felelősek, csak azért, hogy saját zsebüket tömjék. A menekülteket úgy kell megvédenünk, hogy az embercsempész hálózatokat szétzúzzuk, küzdenünk kell a helyi kihasználás ellen, amelyeknek áldozatával lesznek a menekültek. Elnök, köszönöm, Jóra, biztosnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió és Djibouti között régóta vannak működő kapcsolatok. A Djibouti aktívan támogatta a regionális kezdeményezéseket, és az AMISZAM-nak az Afrikai Unió szomáliai missziójába is katonákat küldött. Tudjuk, hogy ez milyen fontos az al elleni harcban, és hogy mennyire fontos ez, hogy a szomáliai politikai folyamatot támogassák. Ugyanakkor a politikai és emberjogi helyzet Djibouti-ben eh, aggasztóan alakul. Az emberjogi aktivistákat eh, üldözik, eh, zaklatják, és az ellenzéket háttérbe szorítják, főként az elnök választás előtt, amely április 8-án került megrendezésre a választás előtti időszakban az ellenzék képviselőit és támogatóit mindenféle vád nélkül letartóztatták és fogva tartották. Mi szorosan figyelemmel követtük ezeket az aggasztó eseteket, és hát ahol lehetett megpróbáltunk közbeavatkozni. 2015 őszén egy hagyományos vallásos, vallási eseményt feloszlattak, a biztonság és, és rendőri erők beavatkozása többek halálát okozta. Az Európai Unió ennek alkalmával kiadott egy nyilatkozatot, amelyben követeltük, hogy vizsgálják ki a helyzetet, és az elkövetőket büntessék meg. International inquiry on these. Nos, ezen helyzet megvizsgálása, elemzése roppant fontos, ezért a főkép viselő asszony csapatát, akik a héten djibouti látogatnak, és arra ösztönözzük, hogy próbáljanak utána járni a dolgoknak. Az elnök választást jóval nyitottabban, átláthatóbban, hitelesebben is meg lehetett volna rendezni. Éppen ezért sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy a politikai és intézményi reformok keretmegállapodása, amelyet a Djibouti kormány és a koalíció, az ellenzéki koalíció kötött 2014 végén. Nos, ez a megállapodás tavaly felfüggesztésre került. Ez egy elszalasztott lehetőség a demokratizálódás folyamatában Djiboutiban. A demokratizálódás folyamata, a kormányzás átalakítása, az emberi jogok tiszteletben tartása az előfeltétele annak, hogy Djibouti belső stabilitását biztosítsuk egy olyan régióban, amely mély szegénység által sújtott. Ezért az Európai Unió a minden Djibouti politikai erőt arra fog kérni, hogy a politikai párbeszédet kezdjék újra annak érdekében, hogy a politikai reformok megindulhassanak a jogkormányzás érdekében, illetve hogy az elmúlt évek eh, szomorú eseményei ne fordulhassanak újra eh, elő. Arena asszony kérdezte tőlünk, hogy eh, Djibouti nők helyzetével kapcsolatban mi az álláspontunk, akik azért folytatnak készségsztrájkot, hogy elítéljék a Djibouti katonák által elkövetett erőszakokat. Nos, biztosítatom önt asszony, hogy szorosan figyelmel követjük a helyzetet. Úgy érezzük, hogy az nemi erőszak fiaskókat ki kell vizsgálni, az elkövetőket pedig bíróság elé kell állítani. Mi készen állunk arra, hogy az Európai Unió nevében minden érintettel együttműködjünk annak érdekében, hogy az országban javuljon a helyzet. Köszönöm szépen. Biztos asszony, hat állásfoglalási indítványjal egészül ki ez az eszmecsere. Hamarosan szavazunk is ezekről. Néhány percre felfüggesztem az ülést, míg beérkeznek a többiek, hogy 12-kor elkezdhessük a szavazást.